Az ülés jegyzőkönyvét a következő ülés kezdetekor fogjuk jóváhagyásra benyújtani, hogyha nincsen ellenvetés, akkor a ma elfogadott állásfoglalásokat az ebben meg